mondták, ennek a kvinteszenciája és lényegét a következőképpen definiálták. Arról beszélt az akkori jelentés, hogy szükség van arra, hogy minden egyes szinten és minden egyes szervezet között együttműködés működ, jöjjön létre, és a tagállamok között is. Ez volt a 30 évvel ezelőtt bemutatott uh, EU pénzügyi érdekei védelméről szóló jelentés kvinteszenciája lényege. Ha nincs az az együttműködés tagállamok és intézmények között, akkor semmilyen intézkedés nem lehet célra vezető. Hogyha tehát az EU hatóságok, szervei és a tagállamok között nem működik az együttműködés, már pedig itt továbbra is hiányosságok mutatkoznak, ez jelentésem legfontosabb üzenete. Aki olvasta a jelentést, tudja, hogy valóban sok minden történt az elmúlt 30 évben, nagyon sok intézkedést foganatosítottunk, és ez üdvözlendő, és üdvözlöm is. Az OLAF egy nagyon jól működő hivatal, de az esetek száma 30 év alatt nem változott. A csalás összege ugyanakkor eklatánsan nőtt Persze ez bizonyos struktúrákra, egyes esetekre vezethető vissza, de mégiscsak ez egy nagyon nagy problémát mutat, és azt mutatja, hogy strukturálisan jelentkeznek itt bajok, mutatkoznak a bajok. Jelesül, hogy a csalás volumene nő. Ezt kihangsúlyoztam a jelentésemben, amint azt is, hogy az alapvető probléma abban rejlik, hogy hiányzik az állampolgárok bizalma az európai intézményekbe vetett bizalma. Az európai állampolgárok EU intézményekbe vetett bizalmat meg kell erősíteni, ez mindenkinek az óhaja, de hogyan lehet megerősíteni ezt a bizalmat, amikor újton újra a korrupció különböző eseteiről szereznek híradást, egyes tagállamokból, amelyekről egyébként mi itt a KONT szakbizottságban eszmét cserélünk. Ez megrendíti az állampolgárok bizalmát, illetve odavész ez a bizalom. Hogyan lehet ezt a jelenséget kezelni? Ez itt a fő kérdés. Nem is akarok az egyes jelentésemben foglalt pontokról beszélni, ezt mind elolvashatják külön-külön. Nem is mondok semmi újat azzal, hogy a jelentés, amelyet elkészítettem, a korábbi éves jelentésekre épít, nem találtuk fel a Kolumbusz tojását újra, vagy a kereket, hanem a jól bevált szerkezetben készítettem el ezt a jelentést, és persze örömmel várom az önök kérdéseit, jobbító észrevételeit. Összességében úgy gondolom, hogy ez a jelentés, erre a jelentésre nagyon nagy szükség van, nagyon jó, hogy létezik egy olyan intézmény, mint az OLAF. Csupán azt akartam elmondani, hogy örülök a felvetéseiknek, az észrevételeiknek, és kíváncsian várom az eszmecserét. Köszönöm szépen a figyelmüket. Grazie, grazie. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kusz képviselő. Én vagyok a következő felszólaló. Holmeyer asszonynak mennie kellettem? Megadom az árnyék jelentéstevőknek a szót, kérem őket, hogy a három perces felszólalósi időt tartsák be. Először Lenársz úrnak adom meg a szót. A néppárt nevében tessék. Három percben. Köszönöm szépen, igyekszem akkor három percbe beleszorítani, de valóban nagyon fontos jelentés ez az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme, hiszen nagyon fontos, hogy az a pénz, amit együtt költünk el, azt helyesen költsük el, és hogy a pénz oda kerüljön, ahova azt céloztuk, hiszen csak így tudjuk megnyerni az állampolgárok bizalmát. Nem fogok most rátérni arra a karikatúrára, amelyet az előadó említett meg, hogy az európai polgároknak polgárok nem hisznek az Európai Uniós intézményekben. A közvéleménykutatások mindig azt mutatják, főként a Hollandiában, hogy az, emberek sokkal jobban bíznak az uniós intézményben, mint a saját parlamentjükben, úgyhogy ne gúnyoljuk ki ezt, ne figurázzuk ki. Azt hiszem, hogy most ugye két és fél milliárd euróról beszélünk, a szabálytalanságok értéke, és azt gondolom, hogy különösen, hogyha figyelembe veszük azokat az üléseket, amelyekre holnap, illetve eh, akár csütörtökön és pénteken, szombaton is az Európai Tanács ülése tartani fog várhatóan, Ugye a költségvetés az elkövetkező 7 évre vonatkozóan arra kell irányuljon, hogy ezeket a szabálytalanságokat lecsökkentsük és kerüljük. Azt gondolom, hogy a néppárt nagyon fontos szerepet fog játszani az elkövetkező években. Kövesi asszony elutazott, ellátogatott a Libe bizottságba, ahol arra panaszkodott, hogy a tagállamok nem teljesítik az IPPO-t. Tehát a mindig csak eh, részmunkaidős ügyészeket küldenek oda, akik mondjuk délelőtt az európai ügyekkel foglalkoznak, aztán hazautaznak, és a saját nemzeti ügyeikkel foglalkoznak, ez így nem működik. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az EPPO a tagállamoktól megkapja a megfelelő támogatást. A bizottság csalás ellenes stratégiái, és az a tény, hogy um, mindössze 12 tagállam hajtotta végre eddig az irányelvet, jól lehet, 2019. júliusáig mindenkinek végre kellett volna hajtani azt. Ez figyelemfelkeltő, és azt gondolom, hogy nagyon sok tennivaló van még ezen a téren. Hasonlóan a csalás ellenes stratégiához. Tehát a végrehajtásbeli késedelmek, a nemzeti csalás ellenes stratégiák hiánya nagyon problémás. Természetesen ez már egy sokkal szélesebb körű kérdés, a költségvetés kérdése, és az erre a témára szent költségvetés is komolyan csökkent. Nem tudom, hogyha megnézzük például az korrupciós ügyeket, például a mezőgazdasági támogatások, agrártámogatások tekintetében, a csekköztársaságban, én azt gondolom, hogy igenis helyes lenne megnevezni, néven nevezni a bűnösöket, de úgy látom, hogy már le is telt az időm, úgyhogy még egy utolsó pont, és tudom, hogy ez nagyon nehéz kérdés, a bizottságnak is nehéz helyzet ez, de a jelentésekkel a mögöttes probléma az, hogy nem is tudjuk, hogy mi zajlik valójában. Mérjük a megállapított szabálytalanságokat, de nyilván nem tudjuk azon szabálytalanságok nagyságát, mértékét, amelyek nem derülnek ki. Úgyhogy a bizottsággal kéne megbeszélni azt, hogy hogyan lehetne javítani a mozertanul annak biztosítása érdekében, hogy amit feltárunk, az a tényleges problémát képviselje. Úgyhogy köszönöm szépen ezt a felszólalási lehetőséget, és természetesen beterjesztjük majd a szükséges módosításainkat a jelentéshez. Grazie. Köszönöm, Lenárc képviselő. Kiretú asszonynak adom meg a szót, az SND nevében ő az árnyék jelentéstevő. Három percben szintén. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, az Európai Unió pénzügyi érdekeiről szóló jelentés nagyon fontos, átfogó jelentés, amely az összes bevételre, kiadásokra kiterjed, a költségvetésre, az Európai Uniós költségvetésre, az Európai Uniós intézmények által kezelt, közvetlenül vagy közvetetten kezelt költségvetésre. Az Európai Unió pénzügyi érdekeiről szóló jelentés, amelyet az Európai Parlament készített a csalás elleni küzdelemről, véleményem szerint ezt nem tudja megvédeni, nem törődik kellően az Európai Unió pénzügyi érdekeivel. Kis összegekről van szó, ebben az esetben a jelentés azonban nagyon is a negatív adatokra összpontosít, és hangsúlyozza a jogszabályok eh, hiányos elemeit, így módon pedig megerősíti az Európa ellenes érzéseket, amely szerintem nem tisztességes. Én az elmúlt öt évben tagja voltam az Európai Bizottságnak. Nagyon keményen küzdöttünk a csalás ellen, és a 0,5%-os csalás arány, ez nem olyan dolog, amit óriási összegnek tekinthetnénk. És ezt a pénzt a tagállamok fizetik be az Európai Uniós költségvetésbe. 4%-os a hibaráta, de ennek nincsen pénzügyi kihatása. Tehát hagyj hangsúlyozzam, hogy az egyik fő következtetés a 2018-as jelentésnek, amelyet az Európai Bizottság tett közzé, az Olaf weboldalán is megjelent, az az, hogy a tavalyi évben jó előrelépést sikerült elérni annak biztosítása terén, hogy az költségvetésből származó forrásokat jól költsék A jelentés azt is hangsúlyozza, hogy most az Olaf jelentésről beszélek, hogy a bizottság számos fontos intézkedést hozott annak érdeké, a csalás elleni küzdelem érdekében, például az új egyszerűsített szabályokkal, az Európai Uniós költségvetés elköltése érdekében, illetve a csalás ellenes stratégia tekintetében, ami támogatja a bizottság folyamatban lévő erőfeszítéseit a tagállamok a továbbiakban is a nemzeti eljárásaikat és rendszereiket kell megerősítsék, azonban ebből semmit nem, járunk, nem látunk az Európai Parlament jelentésében, és szóban ezt az előrelépést a jelentéstevő maga is elismerte. Én azt gondolom, hogy azonosítanunk kell, hogy hol találhatók a valódi problémák, és megoldást kell találni ezek leküzdésére. Ne csupán a negatív aspektusokat hangsúlyozzuk, hanem a teljes képet nézzük meg az uniós többletérték teljes képét. Az Európai Uniós finanszírozási alapok sokat változtak, az elmúlt években, és nagyon javították az emberek életét az Európai Uniós régiókban. Mindenhol kórházakat, óvodákat, kutatást, fejlesztési projekteket is láthatunk. Olaszországban például a szolidaritási alapból finanszíroztunk különböző természeti katasztrófa elhárítási projekteket. Portugáliában hasonlóan több millió új munkahely jött létre az Európai Uniós befizetéseknek köszönhetően, ezért én magam egy alternatív állásfoglalási indítványt fogok majd kidolgozni a plenárisra, és az árnyék jelentéstevőket szeretném felkérni, és remélem a jelentéstevő is majd részt vesz azon az ülésen, amelyen megpróbálunk kompromisszumra jutni, ugyanis azt gondolom, hogy ezzel a populista megközelítéssel csak a gyermekeink jövőjét kockáztatjuk. Grazie, grazie, onorevole. Köszönöm, Kretu képviselő. Ramon Astungárió képviselőnek adom meg a szót a Rinyó nevében. Parancsoljon, kérem, hogy három percben szólaljon ön is fel. Köszönöm szépen. Romanian. Románra váltok. Începe foarte direct prin a spune că din... Köszönöm szépen. A nagyon fontos, hogy a frakcióm úgy gondolja, hogy az Európai Unió jövőgépe a csalás elleni harc területén eh, nyilvánvalóan az a terület, amelyben teret kell adni az Európai Főügyészségnek is. Az állampolgárokkal kapcsolatban pedig az előadónak a vonalát eh, követjük. A csalás nyilván eh, költséggel jár, korrupciót jelent, 20 milliárd euró az, ami így elvész, és akár 700 milliárdra is felszaladhat a, a csalás éves összege, ami az Európai Uniónak jelentős kár. Lehetőséget kell biztosítani az illegális tevékenységek, a csalás esetek felderítése kapcsán, eljárni, nem lehet azt mondani, hogy erre nincsen joghatósága az Európai Uniónak, nem, mindenkinek részt kell ebben vennie, aktív szerepet játszania, azért, mert csak így tudunk célba érni. A számok azt mutatják, hogy a csalás elterjedt, és a, a 2019-es más, tanácsnak a, a bírói, második bírói tanácsnak a határozatát, hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy igenis, a tagállamokban a csalás felderítése problematikus. Vitathatatlan, hogy elterjedt jelenséggel állunk tehát szemben. Ha a számok azt mutatják, hogy a, a csalásban érintett ügyek száma is, különösen a kohéziós alapoknál eh, drámai módon növekedett, meg is kétszereződött szinte. Az Um, nyilvánvalóan fontos, hogy az európai ellenőrző intézetek végre eh, elkezdhessenek dolgozni, aktívak lehessenek, és eh, forrásokat is kell biztosítani ahhoz, hogy a, a, az Európai Ügyészség és minden egyéb testület, amely ebben érintett, eljárhasson. Az Európai Uniónak szüksége van erre a munkára, az Európai Bizottságnak pedig egy éves összefoglalást, jelentést kell készíteni arról, hogy a tagállamokban a csalás és a korrupció helyzete hogyan alakult. Az európai költségvetésben az erre vonatkozó költségeket előre kell jelezni a, az új bizottsági mechanizmusokat a, természetesen ehhez kell igazítani a jogállamiság szabályainak betartásával. Megengedhetetlen a csalás. Ha a tagállamok nem végeznek ezzel szemben elegendő munkát, akkor az Európai Uniónak kell fellépnie. A 27 tagállamból 11-ben van csak nemzeti csalás ellenes stratégia, 13-an ültették csak át az irányelvet helyesen. A, a bizottságnak tehát fel kell gyorsítani az együttműködési eljárást. És ha szankciókról van szó, akkor azokat is igazítani kell. A a lefoglalást, a feltárási mechanizmusokat javítani kell, gyorsabb eljárásokra van szükség, és európai szintű megoldásra. Igenis szilárd, határozott választ kell tudjunk adni erre a problémára. Teljes mértékben egyetértek az előttem szóló kollégáimmal, mindenképpen azt szeretném, hogyha a módosítók határidejét, benyújtási határidejét egy héttel meghosszabbítanák, és jó lenne, hogyha alternatív megoldásra is gondolnánk, hogyha ez most nem vezet célba. Köszönöm. Grazie, grazie. Grazie. Köszönöm szépen, Strugarió képviselő. Most pedig a zöldek nevében Mikolas Pexának adom meg a szót, tessék parancsoljon, szintén három percben. Uh, good morning, and uh, thank you, Mr. Kuz, for your uh, comprehensive draft. Köszönöm szépen, köszönöm Kuz úrnak az igen átfogó jelentéstervezetet. Amikor az EU pénzügyi érdekeinek védelméről szóló tervezetet nézzük, akkor úgy gondolom, hogy fontosak lennének a módosítók. Én magam is azt szeretném támogatni, amit a kollégák már jeleztek, hogy halasszuk el a módosítók benyújtásának határa idejét legalább egy héttel. Három fő te- témával kapcsolatban szeretném elmondani a gondolataimat. Az első az Európai Főügyészi Hivatal. A tegnap a mentesítéssel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy az Európai Unió csalás, korrupció és súlyos bűn, bűncselekmények, pénzügyi bűncselekmények elleni harcát meg kell erősíteni. Határozottan kritizáltuk azt, hogy a főgy, az Európai Főügyészség finanszírozott a bizottság értékelése szerint, és ahhoz, hogy 2020 végére teljes mértékben megkedhesse a munkáját, és évente legalább 3000 esetet feltárjon, mintegy 8 millió további euróra és legalább 20 státusz, új státuszra lenne szükség. A tagállamok részidős főügyészeket akarnak csak be megnevezni, abszolút elfogadhatatlan ez, úgy gondolom. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy öt ország még mindig nem csatlakozott az európai főügyészséget. Magyarország, Lengyelország és például Svédország sem. Mindent meg kell tenni azért, hogy ők is csatlakozzanak. A másik fontos téma, azt hiszem, amiről beszélnünk kell, az a mezőgazdasági alapokkal való visszaélés. Az alapokkal való visszaélés rendszerszerű probléma. A főügyes, a vizsgálatok azt mutatták, hogy tavaly legalább 10%-a, mint egy 63 millió euró értékben volt visszaélés. Módosítani kell éppen ezért a kapszabályokat azért, hogy az alap, a források kihelyezése megfelelő legyen, megelőzze a csalást, amennyiben mégis előfordul, azt feltárja, és átláthatóbb módon támogassa az ágazatot. Az európai jogállamiság nem igazán működik a mezőgazdasági ágazatban jelenleg, hiszen oligarchák vették át a kisgazdáktól a, a földeket egyszerűen a támogatásért. Magyarország, Lengyelország és sajnos a Csekköztársaságra is ez igaz. A harmadik téma, amiről beszélnünk kell, az a, a tagállami szintű csalás elleni harc. Sokkolt és csalódást okozott az, hogy azt hallottam, hogy jelenleg csak 12 ország ültette el teljes mértékben az Európai Unió pénzügyi érdekeire vonatkozó irányelvet. Még tavaly júliusban is. Csak 11 tagállam fogadta el a nemzeti ö, csalás ellenes stratégiát. Gyalázat. Felszólítom a tagállamokat ar- arra, közte saját hazámat és a cseh köztársaságot is, hogy mielőbb korrigálja ezt a helyzetet. Tehát szeretnénk benyújtani módosítókat, és remélem, hogy lehetőség lesz arra, hogy be is tudjuk valóban nyújtani. Köszönöm. Grazie. Köszönöm, Pexa képviselő. Az ECR és a GUEM két árnyék jelentős tövője kapna szót, ha itt volna, de nincsenek itt. Úgyhogy van egy kis időnk, és ilyen módon megadom azon kollégáknak a szót, akik kérik azt a szót, hogyha meg akarnak osztani velünk bármilyen ötletet, gondolatot, észrevételt. Na, non ci sono domande. Nincsen kérdés? Nincsen kérdés. Hát akkor megadom Margarita Hoffman asszonynak, az Olaf um, policy igazgatójának um, a szót, hogy öt percben tájékoztasson bennünket a helyzetről. Tessék, Hoffman asszony. Yeah, thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm előadó úr a kedves bevezető szavait. Igen, a bizottság és az OLAF mindig készen áll arra, hogy együttműködjenek önökkel, elmagyarázzák a kérdéseket, hiszen ez nem csak politikai kérdés, hanem néha nagyon technikai természetű kérdés is. Nagyra értékelem az árnyék jelentéstevő észrevételeit, és örömmel tekintek annak elében, hogy a módosítókat is olvassuk a jelentés tervezett megítélésünk szerint jó alapját adja az együttműködésnek, segít abban, hogy a jelentést tovább javítsuk, és egy sor fontos kérdéssel foglalkozik. Néhány általános észrevételt tennék, utána pedig kiktérek a képviselők által tett um, konkrét észrevételekre, meglátásokra. Először is azt szeretném volna mondani, hogy többen beszéltek az egy a tagállamok közötti együttműködésről, illetve a tagállamok általi a játszott szerepről. Nos, a jelentés az EU szinten és a tagállami szinten való közös erőfeszítés fontosságáról szól, az Európai Unió pénzügyi érdekeit eh, veszélyeztető korrupció felszámolásának érdekében. Vannak közös erőfeszítések, és a tagállamok is sok lépést megtettek az elmúlt évben, is erről beszámolunk. Összességében kijelenthetjük, hogy a jelentés megállapítja, hogy a tagállamok részéről is van szándék a csalás felszámolására. Vannak persze problémák, és a problémákat nevesítjük. Ez a jelentés egyébként ennek a munkának a részét képezi. több konkrét pontra válaszolnék. Az EPO az Európai Ügyészi Hivatal. Mint tudják, a bizottság elkötelezett az EPO felállítása mellett. Fontosnak tartjuk, hogy az első naptól kezdve teljesen operatívan működhessen az Európai Ügyészi Hivatal, az EPO. Bár tudják, vannak költségvetési megszorítások problémák, de bizakodók vagyunk, hogy sikerül majd az EPPO-nak fontos munkáját elkezdeniem az Olaffal együtt ez a két csalás elleni testület jó munkát végez majd. Az egyik ugye a bűnös viselkedés elleni vádemeléssel foglalkozik, majd a másik pedig, az Olaf pedig a csalás megelőzéssel, illetve az administratív támogatással foglalkozik. Most a részmunkaidőség kérdéséről nem akarok beszélni. E, igenis elképzelhetőnek tartom, hogy legyenek részmunkaidős delegált európai ügyészek. A rendelet írta ezt, a jogalkotó írta ezt a rendeletbe, hiszen vannak olyan kis államok, ahol például um, kevés ügy merül fel, és um, az ő esetükben nem volt értelme egy főállású ügyészt delegálni. Ami pedig az ötödik irányelvet illeti, a, a PIF irányelvet illeti, javít a tolmács, valóban itt a tagállamoknak fel kell gyorsítaniuk a munkát, van itt még mit tenni. Dolgozunk, együtt dolgozunk a tagállamokkal, az igazságügyi főigazgatóság is, mi is, az OLAF, annak érdekében, hogy teljesen átültessék ezt az irányelvet a tagállamok. Ez fontos ahhoz, hogy az EPPO elkezdje munkáját. Végezetül pedig Hogyha azt a tagállamok nem teszik meg, akkor jogsértési eljárást indítunk, indít a bizottság ellenük. Amilyen nemzeti csalás elleni stratégiát illeti, ez nagyon fontos számunkra, és az OLAF, és a bizottság számára is. Sajnos azonban nincsen jogi kötelező érvényű előírás arra vonatkozólag, hogy a tagállamok egy nemzeti csalás elleni stratégiát dolgozzanak ki, de egy konferenciát tartunk majd a tagállamokkal, arra biztatva őket ezen a konferencián, hogy dolgozzák ki ezt a csalás elleni stratégiát. Fontos észrevételeket tettek a képviselők a csalás szintjét illetően, és ez minden évben újra hallható, Ugye mi mindig a hozzánk bejelentett tagállami bejelentések alapján dolgozzuk ki a statisztikát, de ez nyilvánvaló, hogy a felderített csalások nem jelentik a teljes csalást, nem fedik le az összes csalást. De persze a rendelkezésünkről álló adatokkal minden egyes tagállamra vetítve próbálunk realistább, átfogóbb, a csalás valódi helyzetét leíró adatokat összeállítani. A csalás, illetve a csalás elleni munkára vonatkozó adatokat, még egyszer mondom, a tagállamoktól kapjuk. Nézem, hogy mit jegyeztem még nem, hogy nem hagytam-e ki valamit. Nem, azt hiszem, hogy ezek voltak a fő észrevételek, melyeket meg akartam tenni. Köszönöm szépen. Rendben van, köszönöm szépen Hoffman asszony, köszönöm mindazt, amit elmondott, és hogy reagált a kollégák észrevételeire. Kérdezem Kusz kollégát, hogy kérje még a szót. Van-e észrevete az a kapcsolatban, amit elhangzott? Köszönöm szépen, Állnak asszony, köszönöm, hogy még egyszer felelhetek valamit. Arra szeretnék utalni csupán, hogy a jelentésemben tett minden egyes észrevétel és meglátás a bizottság és az OLAF észrevételein alapszik. Tehát nem öm, írtam a jelentésbe semmi saját információt, vagy valami politikai szándékot nem jelenítek meg, valóban technikai anyagon alapszik ez a jelentés, és ezért nem is értem, hogy miért kellene ezt a jelentést egy mással, hely, másik jelentése helyettesíteni, de hát ebbe persze önöknek, a szakbizottságnak kell döntenie. Egy valamiről szeretnék még beszélni, amiről nem volt idáig szó, de itt látok egy problémát, mégpedig abban, hogy a beszámolás a tagállamokban egy tízezer eurós küszöböt használ. Minden olyan csalás és szabálytalanság, amely nem éri el a 10.000 eurós értékhatárt, ezekről nem kell jelentést tenni. El tudjuk képzelni, hogy bizonyos területeken, ahol nagyon sok ö, pénzt kis összegekben fizetnek ki, elképzelhető az, hogy itt a csalásoknak egy ismeretlen területe rajzolódik körül, nem tudjuk, hogy hogyan működik a csalás ezen ezen úgymond kisléptékű tízezer ezer eurót el nem érő csalások körében. Hiszen ezeket, mondom, nem fedik fel, illetve nem jelentik, és a jelentés nem róluk, a beszámoló nem róluk. Végezetül pedig egy kis anekdótát szeretnék megosztani önökkel, amely talán megmutatja, hogy miről is van szó, mi itt a lényeg. 250 évvel ezelőtt élt nagy Frigyes porosz király az öreg Fritza, hogy Németországban hívjuk, és Joachim von Fieten volt az egyik generális a tábornoka, nagyon ismert ember volt, nagyon gazdag volt, de nagyon szerény ember volt. És a porosz értékeket élte. És este, az egyik este egy barátja látogatta meg, ő pedig az irodájában dolgozgatott, ahol fogadta a vendéget és az olajlámpa pislákol az asztalom, és ő pedig azt mondja, bocsáss meg, még 15 percet adj nekem, még, még dolgoznom kell. Dolgozik, dolgozik, és miután ö, befejezte munkát, letekeri a olajlámpás ö, ö, ban a gyapott darabot, és egy másik lámpát gyújt meg. Mert kérdezi a barátja, hogy mit csinálsz, mit csinálsz, mire? Azt mondja, hogy az királyom lámpaolaját nem használhatom a magánügyleteimre. Nos, ez a hozzáállás, mintha ez hiányozna a ma emberéből, mint hogyha nem ö, tudnák az emberek, ö, hogy ö, a király vagy a kormány, vagy a demokrácia költségvetése nem ugyanaz, mint a saját költségvetésünk. Ha ez a fegyelmezett hozzáállás és különbségtétel nem működik, akkor mindig csak a csalásokat, csalást fogjuk utólag felfedni, de mindig lemaradunk a csalóktól. Tudom, hogy csak álomról beszélek, de azért azt remélem, hogy egyre inkább abba az irányba tudunk tovább lépni, és, és mi, európai parlamenti képviselők jó példával járunk elő éppen ennek a szellemében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kusz képviselő az meglátásait. Köszönöm mindenkinek, aki felszólalt ebben a vitában. Úgy gondolom ugyanis, hogy az itt elmondott év, érvek nem csak a téma fontosságát, a csalás elleni harc fontosságát hangsúlyozták ki, hanem arról is tanúbizonyságot tettek, hogy a parlament milyen nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az unió anyagi, gazdasági, pénzügyi érdekeit megvédjük. A vitában elhangzott az a kérés, hogy a módosítók benyújtásának határidőjét, határidejét, amelyet február 28-a volt, ezt március 3-ára halasszuk el, el is halasztottuk. Tehát köszönöm mindenkinek, hogy részt vett, részt vett a vitában, lezárjuk ezt a vitát, és tovább lépünk a következő napirendi pont tablálására, amely Colleghi, il prossimo punto all'ordine del giorno di oggi è l'esame del rapporto Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzése 2019 évi éves jelentés. Ez az 59. napi rendi pont. Tudjuk, hogy az EBB egyre nagyobb szerepet játszik az európai politikák kialakításában, különböző mandátumokkal rendelkezik, eh, és például garanciákat nyújt nagyon fontos kezdeményezés volt az Európai Stratégiai Befe Befektetési Alap, az FC vagy a Juncker terv. Sí. Possiamo, chiedo scusa un attimo. Allora, dicevo che sono certa comunque biztos vagyok benne, hogy az Európai Beruházási Bank a 2021-2027-es időszakban is kulcsfontosságú szerepet játszik majd. Mindenki egyetért abban, hogy az Európai Beruházási Bank növekedő szerepét persze a mi szakbizottságunknak és a számbevőszéknek is ellenőriznie kell, nem a szerepét, hanem a tevékenységét. Elnézést kérek, itt egy kis technikai tisztázást hajtottunk végre. Most megadom már is előadunknak, Eichhut képviselőnek a szót. Kérem tőlem, hogyha lehetséges, 10 percbe korlátozza a felszólalását, tessék. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálom be préselni a 10 percbe, nem biztos, hogy sikerül. Az Európai Beruházási Bankról beszélünk, azért mondom, hogy mindenki tudja, hogy miről beszélünk. Az éves jelentés tervezet az EIB pénzügyi jelentéseiről. jelentés tervezetet állítottam össze erről, ez tulajdonképpen a szokásos gondolatmenetet követi. Kezdjük azzal, hogy ez természetesen azt nézi, hogy 2018-tól milyen a teljesítmény, bár 2020 van néha, nehéz az előadónak valóban 18-hoz ragaszkodnia, mert azóta történtek dolgok. Az ebb mindenképpen um, igyekeztem azért eh, rugalmas lenni, és talán logikus is, hogy a változtásokat megjelenítsem a jelenlegieket is, és a parlament és a, a Költségvetés Ellenőrző Szakbizottságnak fontos, hogy legyen erről véleménye. Ez jelentős mértékben befolyásolja az EBB jövőjét ugyanis. Ha megnézzük a jelentéseket, ugye nagyon szárazan indul, megvizsgáljuk az eddig eredményeket, a földrajzi lebontást, a pénz, az EIB pénzügyi szerződéseit, mely országok profitálnak ebből, és aztán egy mélyebb elemzést adunk az EBB-ről is. Az egyfőre első felosztást a, a különböző országokban, a közti különbségeket, ez is fontos, hiszen nem minden ország ugyanaz, ugyan egyforma az EU-ban. Aztán megnézzük az EBB befektetési politikájának fő irányait. Nyilvánvaló, hogy egy olyan vita közepén vagyunk, ami alapján um, a klímabanká akar átalakulni, és ez nagyon fontos a parlament számára is. Igazi klímabank lesz tehát, és ez a bizottság zöld megállapodás alapján lévő prioritásainak is megfelel. Tudni kell, hogy az EBB hogyan fogja ezeket a célokat elérni, illetve amelyeket önmagának határozott meg. Ezek a célok, hogy minden pénzügyi tevékenység megfeleljen a Párizsi megállapodásnak, a finanszírozás 50%-a éghajlat és környezeti fenntarthatóság 25-ig, és egy trillió eurót 2030-ig e, az ilyen irányú beruházásokra fordítsanak. Ez is megfelel a bizottság elképzeléseinek. Másrészt pedig az, hogy azt javítsuk, hogy hogyan számoljuk, számoljunk, és hogyan kapcsoljuk össze az, az éghajlattal és fenntarthatósággal, azt hiszem az EBB már eltéren is előrébb lépett, ez fontos. Fontos azt is lássuk, hogy mi az, mi kell ahhoz, hogy száz százalékban a beruházások megfeleljenek a párizsi megállapodásnak. Mondjuk így, hogy van még hova fejlődni. Azért nézek oda, mert ott ül az EBB, hogyha online valaki figyelné ezt az ülést. Több ezren, persze, több ezren. Bár soha ne tudjuk, úgyhogy ne nagyon mondogassuk. Vettem magamnak a báróságot, hogy a hitelezési politikáról is beszéljek, ez, ennek a változásairól. 19-ben volt mindez, ez tudom, de fontos látni azt, hogy mivel a a közlekedési hitelezési politika is változni fog, ezért gondoltam, hogy fontos erre is kitérni. Aztán a jelentésben beszélek arról, hogy milyen az együttműködés a, a külső hitelezési mm, feladatkörökről, a, a többszintű fejlesztési bankokkal való együttműködésről, és azt is megnéztem, hogy hogyan lehet ezt javítani a hatékonyság kapcsán mindenképp és figyelmünk, figyelünk az FC részre is, mert ez az, ami jelentős mértékben befolyásolja azt, hogy az EBB irányítása milyen. Az FC, a Juncker beruházási terv irányítási struktúra, egy olyan irányítási struktúra, ami az EU és az EBB között van megosztva, úgyhogy erre is figyelni kell. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy természetesen politikai értelemben lehet egyfajta nyomás, hogy egy bizonyos finanszírozásra eljusson, egyfajta multiplikációs hatásra, de a bank szempontjából az a legfontosabb, hogy milyen többletértéke van. Mi az, ami, ahogy a beruházási hiányosságokat sikerül pótolni. Ez volt ugye a Juncker tervnek az alapideája. És úgy gondolom, hogy igazából most az a sokkal inkább a cél, a, a, sokkal inkább cél a szám, ami Junkernek fontos volt, de nem annyira az EBB-nek. Az EBB-nek az a, az a fontos, hogy a többlet, a, a további öm, elemek honnan jönnek források. És a jelentésemben ezt is próbálom ö, kommentálni. Aztán a, az igazgatási struktúra, EBB vállalatirányítás, vállalati keretek, itt is jó lenne pár dolgot eh, látni, hogyha megnézzük a diverzitást eh, és a nemek közti egyensúlyot az EBB vezetési szintjén, akkor ott nyilván lehet mit javítani, és jó lenne, ha az EBB ezt komolyan venni. Már láttuk egyébként az energiahitelezési politikánál azt, hogy a döntéshozatal milyen volt, de nagyon fontos, hogy a döntéshozatal átláthatósága is javuljon, hiszen az EBB egyre inkább egy közvitának is a cél pontja, célpontjává válik elmúltak azok a napok, amikor ugye nem beszélünk róla, ez jó, de az, hogy átláthatóság, beszámoltathatóság is legyen a társadalom és az Európai Parlament felé, hiszen az Európai Parlament a társadalmat fize, fi, képviseli, ezért nagyon fontos. És ezen nyilván van mit javítani. Aztán az OLAF ajánlások, a csalás kezelése, Az utolsó dolog pedig, amit a jelentésben még hangsúlyozok, az az, hogy az EBB-t felszólítjuk, hogy továbbra is folytassa a korábbi ajánlások, parlamenti ajánlások megvalósításának állapotát. Nyilvánvalóan, hogyha vannak ajánlásaink, akkor elvárjuk az EBB-től, hogy rendszeresen számoljon be a végrehajtásával hogy állnak. Végül pedig valóban a tanács és a bizottság állásfoglalását is figyeljük, de az is fontos, hogy a vita egyre nagyobb része a tanácsban és az EBB igazgató tanácsában folyik, és ezért is említjük ezt. Az EBB nyilvánvalóan nagyon örülne annak, hogyha ez a vita nem lenne visszavonható. Valóban mi is ezt szeretnénk. Úgyhogy a jelentés végére ezt, szeret, ezt az áró megjegyzést még oda tettük. A a fő elemei pedig a jelentésnek, az pontosan az is kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak az árnyék előadók és a többi kollégák mindenre, és kér, még várom az ebv nek a véleményét is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Eichhut képviselő. Kevesebb, mint tíz percet használt fel. Köszönöm szépen. Köszönöm a bemutatóját. Valóban nagyon-nagyon fontos kérdéseket érint ez a jelentés. Most pedig az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót. A néppárt nevében Vincig képviselő helyett Stehovski képviselő kap szót, tessék. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem én vagyok az árnyék jelentéstevő, de önnek meg egy erős emberre van szüksége, aki ellenkezik az ön jelentésével, és kolléganőm átadta nekem az ő észrevételeit, úgyhogy akkor ezeket fogom felolvasni, de vegyen azért komolyan. Az átnyék előadók szeretnek köszönetet mondani a jelentéstevőnek a kitűnő munkáért, és néhány megjegyzése is lenne. Az első megjegyzése az, hogy kolléganőm szeretne rámutatni arra, hogy az éghajlatprogramokat nem lehet az ipar támogatása nélkül megvalósítani. Nagymértékű változást csak akkor lehet elérni, az ipa, hogyha az ipar is megteszi a szükséges lépéseket, és megadják a megfelelő ösztönzőket az innovatív klímamegoldásokra. Másodszorban a foszilis erőforrások fokozatos kivezetését kell megvalósítani. A folyamatban lévő szerződések lejárát, lejártát meg kell várni. A néppárti frakció úgy gondolja, hogy azok a források, mint például a földgáz, és az ezekkel kapcsolatos finanszírozásnak folytatódnia kell az átmeneti szakaszban, hogy 2050-re elérjük az éghajlat semlegességet. Az arra vonatkozó követelmények, hogy hogy az expozíciójukat, a foszilis erőforrás expozíciójukat nyilvánosságra hozzák, ezt nem szabad a KKV-k finanszírozáshoz való jutásának kárára megvalósítani. Az EBB megfelelő irányba tett lépéseket, ezért Körültekintően meg kell találni az egyensúlyt a kiegészítő átláthatósági intézkedések, másfelől pedig a plusz bürokrácia és költségek között. Vincig asszony pedig módosításokat fog beterjeszteni ezekkel a témákkal kapcsolatban, és még egyszer szeretné megköszönni az ön munkáját és együttműködését. Grazie, grazie molto. Köszönöm. Keletú asszony kap szót az SND nevében három percben tessék. Jó, grazie. Köszönöm szépen. Én is szeretném elmondani, az Európai Beruházási Bank tevékenységéről szóló jelentés kiemelt fontosságú, mivel az EBB az Európai Unió azon pénzügyi ágává nőtte ki magát, amely egyre heterogénebb belső és külső szakpolitikákat hajt végre. Nagy örömmel látom, hogy az EBB több mint 64,9 milliárd eurót biztosított finanszírozás formájában, és több mint 800 projektet írt alá. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, azért, hogy olyan jelentést alkotott meg, amely a tavalyi év jelentésének jó folytatása lehet, de én korábbi regionális biztosként észleltem, hogy a jelentés első részében a kohéziós dimenzió kimaradt, jól lehet, az EBB finanszírozásnak több mint 30%-át kohézióra fordították. Ezért én, illetve szociáldemokrata frakcióként mi ezt szívesen látnánk a szövegben, ugyanis jól tudjuk, hogy az EBB csoport szerepe kiemelkedő mértékben emelkedett a kohézió területén, beruházási projektekhez biztosít finanszírozást a kevésbé fejlett régiókban, gyakran Európai Uniós alapokkal, társfinanszírozásban, hogy odavonzon egyéb beruházásokat. Persze az EBB zöldítését széles körben tárgyaljuk, és ez is hangsúlyt kap a jelentésben. De ahogyan mondom, mondtam, nem felejthetjük el az EBB prioritásait, amelyek a szerződésben is szerepelnek, az EBB létfontosságú szerepet játszik abban, hogy támogassa kevésbé fejlett régiókat. Ne felejtsük el, hogy a az Európai Unióról szóló szerződés 309. cikkének értelmében olyan projekteket kell támogatnia az EBB-nek, amely a kevésbé fejlett régiókra vonatkozik. Ezért nem szabad egyik régiónak se hátra maradnia, és azt gondolom, hogy a továbbiakban is azon kell munkálkodnia a banknak, hogy felzárkóztassa a régiókat. Persze az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzések nagyon fontosak az Európai Unió számára, és az EBB pénzügyi tevékenységének igazodnia kell a Párizsi megállapodáshoz. De azt gondolom, hogy azt ne felejtsük el, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzések növelhetik a különbséget az egyes régiók között. Ezért biztosítanunk kell a folytonosságot az új és régi prioritások között. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Guinea képviselőnek a Rinyó nevében három percben tessék. Köszönöm szépen. Kedves képviselőtársaim, négy kérdésről szeretnék beszélni, rövidre foghatom magamat. Elsősorban. Jónak tartottam ebben a jelentésben azt, hogy a banktól azt kérjük, hogy a kisléptékű projektekre is koncentráljon, és az állampolgárok által vezetett kezdeményezésekre is figyeljen. Ez egy jó felvetés, ezt örömmel üdvözlöm. A csalás és a korrupció elleni harc fejezete kapcsán fontos, hogy a bank az Olaffal és az EPO-val való együttműködésre építsen, ezért ez egy nagyon jó fejezet. A harmadik kérdés a földrajzi elosztás tekintetében. Mondom, hogy nem hiszem, hogy nagyon nagy változás van az előző jelentésekhez képest. 2018-ban hogyha a aláírt a szerződéseket összevetjük a fő kedvezményezettekkel, akkor azt látjuk, hogy 52% ez az érték. Az előző év, évben, 2017-ben 54% volt ez, tehát nem volt ez egy szignifikáns változás. Ezt érdemes volna kihangsúlyozni, ezt a földrajzi egyensúlytalanságot. Egyetértek vele, hogy fontos, hogy az EBB az éghajlat változásokat egyre jobban figyelembe vegye a hitelezési politikájában, de úgy gondolom, hogy a jelentés mondjuk a 20-as bekezdésben meglehetősen túlzóan fogalmaz. Azt mondja, sajnálkozunk a felett, hogy az EBB 2018-ban gáz ö, vezeték projekteket ö, támogatott a transanatóliai pipeline-t, um, amely az Adria fele Olaszország és Albánia fele hozza a gázt. Hát ez egy olyan projekt, amelyet az EU támogat. És ezek annó még a, a közös érdekű projektek listáján szerepeltek. Mi több, ez a ház, a tisztelt, parlament, a tisztelt ház a jelenlegi listában is említi ezeket a projekteket, ezért túlzónak tartom, hogy ezt bírálja az előadó. Bírálja azt, hogy a bank finanszírozza ezeket az amúgy közös európai prioritású projekteket. Úgy gondolom, hogy a tagállamoknak kell dönteniük arról, hogy a gázprojekteket a kohéziós alapból finanszírozzák-e vagy sem. Én támogatom azt, hogy a gázprojekteket támogassák, amely egy átalakulási, átmeneti energiaforrás. Egyéb iránt ez a párizsi megállapodásnak teljesen megfelel, hogy a gáz az az üzemanyag, amely a átmenetet biztosítja. Ennek szellemében fogok módosítókat benyújtani. Köszönöm szépen, most pedig megadom az ID nevében Joachim Kusz képviselőnek. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a jelentést. Nagyon örültem én is, hogy olvastam ezt a... Ja, euh, még nem olvastam a jelentést, úgyhogy nem is tudok róla mit mondani. Köszönöm. Köszönjük, köszönjük ezt az őszinteséget. Nem tudom, hogy kérje még más a szót a jelenlévő kollégák közül, mert ha nem, akkor már is megadnám vendégünknek, Mariut Falkstednek a szót. Köszönöm, hogy eljött ide hozzánk a szakbizottságba. Ő az Európai Beruházási Bank főtitkára. Megadom neki a szót, és kérem, hogy lehetőség szerint 5 percben korlátozza felszólalását. Tessék. Thank you very much, Madam Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Eichhout jelentéstevő úrnak, illetve az árnyék jelentéstevőknek hogy ismertették véleményüket a 2018-as pénzügyi tevékenységünkkel kapcsolatban. Annyira nagy örömmel jöttem el önökhöz, hogy reagáljak az ön által felvetett témákra, ugyanis mi vagyunk az egyetlen multilaterális fejlesztési intézmény, amely ilyen struktúrált párbeszédet folytat egy demokratikus par- megválasztott parlamenten. Nincs más ilyen intézmény. És ez nagyon hasznos az érdekelt feleink számára, a civil szervezetek számára. Ők is szorosan figyelemmel kísérik ezt a párbeszédet sokat segít ez, és nagyon hasznos. Továbbá ez épít arra a munkára, amit eh, a többi szakbizottsággal folytatunk, például az Ekon bizottsággal, a Budget bizottsággal, a múlt hónapban találkoztunk, és ez előmozdítja a tevékenységünket. Néhány pontra akkor reagálnék külön is. Ön utalt arra a tényre, hogy többet kellene beszámolnunk a korábbi jelentés nyomon követésével kapcsolatban. Lehet, hogy nem annyira lát, átlátható módon, ahogyan önök is szeretnék, de rendszeresen benyújtjuk az adott jelentéstevőnek a nyomon követési jelentésünket, úgyhogy ezt a továbbiakban is így fogjuk tenni. Majd pedig valóban ez kicsit fura, hogy 2020-ban eh, vagyunk, és 2018-ban beszélünk, miközben 2019-ben annyira jó dolgok történtek az Európai Unió és a polgárok szempontjában. Ebben az évben pedig, 2020-ban, ezt az évet további jó fejlemények fogják meghatározni hiszen a párizsi megállapodáshoz való igazadáson tovább dolgozunk majd ebben az évben. Ez mit is jelent? Például azon, hogy egy közlekedési politikával kapcsolatos nyilvános konzultációt lefolytatunk, ezen kívül pedig a környezetvédelmi, társadalmi irányítási standardokon dolgozunk majd, az átláthatósági politikánkat, az csalás ellenes politikánkat is felülvizsgáljuk, ezért 2020-ban nagyon sok jó dolog fog történni, és nagyon sajnálom, hogy 2018-ról kell most beszélnünk. Ami pedig a tevékenységeink földrajzi lebontását illeti, ugyanis azt hiszem ez igen fontos pont. Természetesen közé tesszük az adatokat, és hogyha csak a szokásos hitelezési volument, hitelállományt nézik meg, akkor lehet, hogy fura a kép, de ha GDP-vel összehasonlítjuk az egyes országok gazdasági erejével, akkor nagyon eltérő a kép. Például 2019-et, hogyha megnézzük, az első ország, amely GDP tekintetében Görögország, Horvátország, Németország, eh, eh, Portugália, Spanyolország és Málta. Úgyhogy hogyan is mondhatnám? Gyakorlati szempontból kell megnézni, hogy ez mit jelent az adott ország gazdasági helyzete szempontjából, illetve az ezen országokban folytatott hitelezési tevékenységünk szempontjából. Az EBB egyre inkább éghajlatbanká változik. Szeretem illetve úgy mondanám, hogy az EBB-ből nem is éghajlatbank alakul, hanem erősebb éghajlatbank. Ugyanis a hitelezési finanszírozási tevékenységünket az éghajlatvédelemre fordítjuk az Európai Unión belül és kívül egyaránt. Említettem már a közlekedéssel kapcsolatos hitelezési politikánkat, ezt felül fogjuk vizsgálni, és természetesen az Európai Bizottságot új, hogy mondjam, eh, potenciális új megközelítését is szorosan figyelemmel kísérjük. Azt hiszem, hogy eh, ebben az évben fogjuk az ezzel kapcsolatos konkrétumokat megtudni, ami pedig a vállalat irányítást illeti. Tavaly az EBB tökemelését követően nagyon sok munkát végeztünk az EBB vállalat irányításával kapcsolatban például a magatartási kódexünket is javítottuk az igazgató tanács esetében, és az irányító bizottság esetében egyaránt. Ön a nemeket említette, a nemek arányát. Örömmel mondhatom, hogy 2012-ben az EBB felső vezetése már 80%-ban nőkből állt, 18%-a jobban mondva, év, most pedig már a 30%-a a felső vezetésnek nőkből áll. Az igazgató tanácsban pedig az tagok 54%-a nő, az irányító bizottság esetében pedig 9 tagból szintén három nő lesz. Ezért nagyon-nagyon sokat javultunk, nyilván nagyon sok munka vár még ránk, különösen belsőleg, személyzeti kérdések tekintetében, de mindenképpen igyekszünk fejleszteni a szükséges tehetségeket ahhoz, hogy erőteljes irányítási struktúrát tudjunk felépíteni. Gyakorlatilag azt hiszem, hogy csak két szakpolitikai téma van hátra. Az egyik az ELM-mel kapcsolatos, hogyan eh, javítsuk a hatékonyságot és a kiegészítő jelleget, hallgattunk önökre. Tavaly például a Világbankkal együtt bizonyos afrikai projekteket elemeztünk, egy jelentést tettünk ezzel kapcsolatban, és ott a helyi kutatói kapacitást használtuk ki, pontosan a projektjeink hatásának mérése érdekében keményen dolgozunk, erről ezt a jelentést közé is tesszük, hogy mindenki lássa, mit mivel foglalkozunk, illetve tudják valószínűleg, hogy az alacsony jövedelmi országokban is nagyon aktívak vagyunk. A végére pedig már csak az ESBA maradt a stratégiai beruházási alap, amely az EBB szempontjából nagyon fontos eszköz, ugyanis azon kis vállalatok és kis projektek száma, amelyek kockázatosabbak, profil szempontjából, hiszen ezek fiatal cégek, növekvő cégek, nagyon sokat segítettek abban, hogy a hitelezési modellünket fejlesszük, és ez csak az Európai Unió költségvetés garanciájának köszönhető. Saját tőkekövetelményeink mellett erre nem lett volna lehetőség. Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyjából sikerült mindent kipipálnom, elnökasszony, de hogyha van bármi kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm. Sí, grazie. Köszönöm szépen. Pákszed asszony, az előbb rosszul mondtam a nevét, köszönöm szépen mindazt, amit elmondott. Nem tudom, hogy van-e még bárkinek kérdése, észrevitele, hogyha nem, akkor megadom a szót a bizottság képviselőjének, Merita Klausen asszonynak, aki az EBB-vel való kapcsolattartásért felel az ECFIN főigazgatóságon. Tessék, önnél szó parancsoljon. Thank you very much, Matt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönetet szeretnék először is mondani az előadónak, hiszen nagyon jó, nagyon átfogó a jelentés, és mi a bizottságban nagyon örülünk ennek, rengeteg kérdést vett fel, nagyon sok területet. Ezt 2020-ig eh, mi magunk is át fogjuk eh, majd nézni a parlamenttel, a többi érintettel. Én most eh, csak néhány kérdésre reagálnék, ami felmerült ma. mindenképpen szólni szeretnék, reagálni Krecu asszony megjegyzéseire. Nem szabad ugye elfelejtenünk, mondta, hogy az éghajlatváltozás fontos, és vannak olyan országok, régiók, amelyek elmaradnak, és nagyobb támogatásra van szükségük. Ez nagyon fontos. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az éghajlatváltozási programnak egy, a menetrendnek egy nagyon fontos szociális dimenziója is van, és nem minden tagország tud ugyanúgy eljutni oda a célba, amit szeretnénk elérni. Úgyhogy azt is aláhúznám, hogy megnézzük, hogy, hogy ugyanilyen fontos, hogy mi fogja áthidalni a különbségeket. A, és a, ami áthidalja, az nyilvánvalóan az igazságos átmenet. A bizottság együttműködik ebben, hogy az igazságos átmenet mechanizmusai megfelelő célirányos tárgatál, cél, támogatással pontosan ezeket a területeket segítse elkötelez, vagy öm, meghatározott átmeneti rendszerekkel pedig forrásokat is biztosítunk. A, a vállalat és a magánszektor e, beruházásainak az erősítésére. Például az InvestEU az igazságos átmenet célkitűzéseit segíti majd a szinergiák és különböző kiegészítő hatások erősítésével. Aztán a partnerség az EBB-vel a másik ami szintén figyel az úr részre, és arra, hogy megfelelően finanszírozza a magánszektort is. Ez lesz véleményünk szerint a kulcsfontosságú elem ahhoz, hogy a különböző és nagyon fontos célokat össze lehessen fésülni. Megerősíteném azt is, hogy valóban a közlekedési stratégia szintén fontos a, a bizottság szempontjából, és szeretnénk értékelni is a 2011-es közlekedési irányelvet annak érdekében, hogy ez alapján léphessünk tovább. Mindez persze nem azt jelenti, hogy nem fogjuk most elkezdeni azt a munkát, hogy a, az EBB közlekedési politikáját ne tekintsük át. Már most ehhez épp ellenkezőleg hozzákezdtünk, és úgy gondolom, hogy ez is azt jelenti majd, hogy az új bizottsági felfogással a további részletekkel lehet majd bővíteni ezt a dokumentumot is. Köszönöm szépen én is. Grazie, grazie. Köszönöm szépen. Nem marad más hátra, mint hogy megadjam az előadónak, Eichhut kollégának a szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm az képviselőtársaknak az észrevételeket, és köszönöm az EBB-nek, hogy nyitva áll a párbeszéd előtt, valóban szükség van a párbeszédre, és látom egyébként a változást is az idő során ahogy a most beszélünk, itt beszélünk, változnak a dolgok, tehát éppen ezért nagyon nehéz csupán a 2018-as pénzügyi évről beszélni, ezt be kell látnunk. Érdemes volna egy-két kérdésre visszatérni, egyéb iránt az árnyék jelentéstevő ülésen ezekre részleteiben visszatérek majd. Általánosságban nem látok igazán nagy különbséget véleményeink között, de amikor Kretó asszony azt mondta, hogy ne felejtsük el a régi prioritásokat, amikor az új prioritásokról beszélünk. Erről beszélt a bizottság képviselői is. Én nem látom, hogy ezek ellent mondanának egymásnak. Számomra nagyon fontos, hogy ezek kéz a kézben járjanak. Ez a fontos, így is kell, hogy rájuk tekintsünk, tehát ne hozzunk létre egy ellentmondást a régi meg az új prioritások között, amikor nincs egy ilyen ellentmondás. Hogyha a jelentésben kérjük, hogy ezt kihangsúlyozom, ezt örömmel megteszem. Én nem látom egymásnak feszülni ezt a két prioritási listát. Ezért kezdtem a jelentésemet úgy, hogy a földrajzi egyensúlyt megvizsgáltam, Gineo kollega is beszélt erről, a földrajzi egyensúly kérdéséről is. Ezért a jelentésemben picit bíráló hang, picit kritikus vagyok, hiszen nem elegendő csak a teljes GDP arányt vizsgálni, ez nem vázol fel egy teljesen pontos képet, ezért fontos a földrajzi szempont figyelembevétele. Az egyfőre jutó támogatási arány például egy olyan mutatószám, amely szintén megvilágít szempontokat. A földrajzi egyensúly szempontjával azt hangsúlyozzuk, így fontos a lemaradt régiókat is támogatni. Ez pedig emlékeztet arra, amit a bizottság az igazságos átalakulásról mondott. Hát ez itt most az új divat szó, minden igazságos átalakulásnak nevezhető, de hát azért mégiscsak érdemes egy differenciáltan látni ezt a kérdést. Amikor az igazságos átalakulási mechanizmusról van szó, ez a valódi átalakuló régiókat szolgálja, ahol az embereket érinti az átalakulás. Azonban, amikor a finanszírozásról beszélünk az igazságos átalakulás tekintetében, akkor arra gondolunk, hogy az iparnak, az iparágaknak kell átalnia. A néppárt azt mondta, hogy ne feledkezünk meg az iparról. Hát én pontosan, hogy nem feledkezem meg, hiszen az iparunk jövője a zöld iparban rejlik. Ezt is átalakulásnak nevezem, és ez is egy igazságos átalakulás kell, hogy legyen. Tehát ne mindent egy kalap alá vegyünk, ne egy gyékényen áruljon az igazságos átalakulás és az igazságos átalakulás, hiszen ez a kontextus alapján mást-mást jelent. Még egyszer mondom, az MFF-en belüli igazságos átalakulási mechanizmus más, mint amikor az ipar átalakulásáról beszélünk, és akkor használjuk ezt a fogalmat. Szívesen emelem még jobban ki a kis és középvállalatok kérdését. Nem egészen értettem ugyanakkor azt, hogy a több átláthatóság bürokráciához vezetnem. Mm, szívesen meghallgatom kollégám agájait, de lehet, hogy itt tulajdonképpen nem biztos, hogy egyetértek felvetéssel, látnom kell, mit mondott. Végezetül pedig az Alignment with Paris, a párizsi célkitűzésekhez való hozzáigazítás kérdését tisztázni kell, hiszen ez majd a jövendőbeli közlekedési politika, vagy más-más szakpolitikákban is meg fog jelenni. Hogyha a párizsi egyezményhez kell igazodnunk, akkor ez éghajlat semlegességet jelent. Azt mondtuk, 2050-re lesz az EU éghajlatsemleges, erről persze lehetne vitázni, de a holnap beruházásom egy mai beruházás már az éghajlat semlegességre kell, hogy figyeljen, hiszen a jövő beruházásai egyértelműen ezt a célt szolgálják majd. Nem tudom pontosan, tehát, hogy mit is értünk az alatt, hogy Párizs alignment, a Párizsi Egyezményhez való hozzáigazodás. Mikor tudjuk ezt a címkét illeszteni valamilyen kiadásra, hogy ez a Párizsi, Párizshoz való igazodás? Úgy gondolom, hogy ezt érdemes volna szélesebb körben a társadalomban megvitatni, hiszen mindenkinek értenie kell, hogy a PCI-vel, a PCI-jal mire is gondolunk. szívesen megváltoztatom a szövegem megfogalmazását, de amikor a deep lore fogalmat használom, ezt az angol igét használom, akkor um, és erősen nyomatékkal és súlyosan sajnálkozik, akkor uh, éppen ezt a tényállást emelem ki, hiszen szerintem, amiről itt szó van, ez nem felel meg a Párizshoz való igazodás céljainak. Végezetül pedig ügy utolsó felvetés, főleg, hogy a bizottság is itt van, Jelentésem az EBB-ről szól, és ennek irányító struktúrájáról és átláthatóságáról. De mint hogy itt vagyunk, amikor a hitelezési politika jövőjéről beszélünk, úgy gondolom, hogy fontos, hogy az EBB irányító testületeit is átláthatóbbá kell tenni. Mondom ezt most már a bizottság irányában. Amikor az energiahitelezési politikáról volt szó, heves volt a vita, hát biztos ugyanilyen heves lesz a vita, amikor a közlekedési hitelezési politikáról lesz szó. És a bizottság EBB irányító testülete, igazgató tanácsa tekintetében való politikáját is érdemes volna áttekinthetővé tenni, hiszen a bizottság végezetül a parlamentnek köteles elszámolni erről a politikájáról. Itt van a bizottság, éppen nekik intézem, hozzájuk intézem, nekik címkézem ezt a felvetést. De biztos vagyok benne egyébként, hogy maga az Európai Beruházási Bank is üdvözölné, hogyha a bizottság átláthatóbbá tenni, hogy milyen filozófiával nevezik ki az igazgatótanács tagjait. Köszönöm szépen, ezek voltak a kérdések, a párizsi igazodása, a kis és középvállalatok, a földrajzi elosztottság, földrajzi arány, ezeket próbálom jobban megjeleníteni, illetve pontosabban fogalmazni az árnyék többekkel való találkozók során, majd pedig a szövegben, is végezetül pedig remélem, hogy sikerül nagy többségben elfogadni ezt a jelentést. Célunk nagyjából ugyanaz. Köszönöm. Köszönöm szépen Eichhut képviselő mindazt, amit mondott, és köszönöm az idáig végzett munkát illetve a jelentés kapcsán folytatandó munkát. Jelezni szeretném, hogy a módosítók benyújtásának határideje március 3-a 14 óra. Köszönöm mindenkinek, minden kollégának, akik ma itt voltak. Köszönöm az EBB képviselőinek, Falstad asszonynak és Klausen asszonynak a bizottság részéről, hogy eljöttek. Köszönöm mind